Mes chers collègues, mesdames, messieurs. Hölgyeim és uraim, kedves kollégák! Folytatjuk a munkát, most már nyilvános ülésen. Kérem szépen, hogy maradjanak csendben. A teremben lévő kedves kollégákat szeretettel üdvözlöm. Kérem szépen, hogy foglalják el üléseiket, helyeiket. Csendben tegyék ezt, csendben üljenek le. Kérem szépen. És a négyes ponttal folytatjuk. A négyes pont követi azt a vitát, amelyet éppen tartottunk a 2011-es költségvetés tervezetről. Elnézést, nem, nem, a hetes napi rendi ponttal folytatjuk. Itt szavazásról van szó, méghozzá Reimer bőge jelentéséről fogunk szavazni. A több éves pénzügyi keretetől 2007 és 2013 közötti időszak vonatkozóan. Kérem szépen, hogy fejezzék be a beszélgetést. Köszönöm szépen. Nos, mindenkinek megvan a szavazólistája. listája. Kérem szépen a jelentéstevőt, hogy mutassa be a szavazólistát. Ja, vielen Dank, äh, Herr Vorsitzender, liebe Kollegen. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! Ugye a stratégiai célokról már szóltunk, amely stratégiai célok meghatározzák az időközi jelentéseket, és megállapodtunk abban, hogy a jelenlegi helyzet fényében a kiigazítás nagyon fontos a pénzügyi keretnél, tervnél, az intézmény közi költségvetési megállapodásokat is felül kell vizsgálni, ki kell igazítani, a Lisszaboni szerződés hatályba lépését követően egyfajta vákum állapotba kerültünk, nagyon fontos tehát a plenáris ülés elé terjeszteni egy időközi jelentés, hogy megfelelő üzenetet közvetítsünk a külvilág és a tanácsot bizottság felé. Ha megengedik, még egyszer azt mondanám, hogy mikor áttekintettem a módosítókat, ezután a következőket tudtam elmondani. Minden módosítót szeretettel átveszek, azzal a feltétellel, hogy az A, B kompromisszumokba beépíthetőek, tehát a kettes és négyes módosítónál nem kérek részenkénti szavazást, hanem plusz javaslok, illetve a nyolcas módosító mellé is egy plusz jelecskét tennék. Egy utolsó dolog. Ha így elfogadjuk a jelentést, ezt hiszem, hogy ezt kérték, ketten, a Strasburgi ketten szavazásra bocsátjuk a jelentést, és a trend az úgy néz ki, hogy a bizottságot arra kérjük fel, hogy a meglévő technikai kiigazítási mechanizmusokat politikai tartalommal töltse meg. Nagyon fontos a rugalmasság, a garancia, a kormányozhatóság garantálása annak érdekében, hogy 2013-ig a költségvetési alapok megújulhassanak, és a, az ITER-nél majd még beszélünk erről, ö, elnök úr, nagyon jó lenne, ha a bizottság egy komolyan venni a dolgot, és megnézni, hogy ö, milyen finanszírozandó projektek vannak még 2013-ig, és nézzük már meg, hogy valóban milyen kihatása lesz ezen projektek finanszírozásának az egész költségvetésünkre. Ezt kell tehát kiemelni, nagyon fontos ez az időközi jelentés. Merci, monsieur le rapport. Jó, köszönöm szépen, előadó úr. Van egy sor módosító, az előadó egyetért az összessel. Ez azt jelenti, hogy egy tömbben szavazhatunk róluk? Jó, az EPP egyetért. Nem, a liberálisok nem értenek egyet. Jó, akkor nem egy tömbben szavazunk. Rendben. Igen, Anna? A négyes módosítóról szeretnénk csak külön szavazni. Anna azt kéri, hogy a négyes módosítóról külön szavazzunk. Ez mindenkinek így megfelel? Jó? Hát akkor szavazásra bocsátom az összes módosítót a négyes leszámítva az előadó kompromisszumos módosítóival együtt, tehát csak a négyesről nem szavazunk, most ki van mellette. Köszönöm, ki van ellenük. Egy, kettő ellenszavazat, tartózkodás, nincs tartózkodás. A négyesről részenként nem, akkor egyben ki van mellette. Köszönöm. Ellene. 2, 3, 7, tartózkodás, 3 tartózkodás. Ezt is elfogadtuk, akkor köszönöm szépen. Reimer jelentését elfogadtuk. Még szükség van egy végszavazásra, elnézést. Végszavazás az így módosított jelentésről. Ki van mellette? Köszönöm ellene. Ketten tartózkodás. Tehát két ellenszavazat, nulla tartózkodás. Köszönöm szépen, gratulálok az előadónak, és ahogy jelezte is, a szeptemberi második plenáris napirendjére így bekerülhet ez a jelentés a jövő héten. Következő szavazás. Kalfin úr jelentése 20-as pont szerepel ez a napi rendünkön. Nem, elnézést kérek. Először is az ötös módosító költségvetésről, az olaf kapcsolatos költségvetés módosításról szavazunk. Egyfajta kiigazítás ez az OLAF költségvetés szempontjából. A múltkor már a jelentéstevő ismertette. László, Súrján László kontrollja alatt beszélek, ahogy már többször is tettük. Anticipációs szavazás lesz ez, amit aztán majd továbbadunk a többi intézménynek, és akkor lesz érvényes ez a szavazás, hogyha a tanács is döntött. Súlyán László akar valamit mondani, vagy pedig így szavazásra bocsáthatom? Nincs mondani valója. Ki van mellette? Ő mellette van biztos. Ki van mellette? Köszönöm. Ki van ellene? Egy ellenszavazat. Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Akkor elfogadtuk. Ugyanilyen módon a 19-es pont a hetes költségvetés módosítás tervezettel kapcsolatos. Nagyon hosszasan beszéltünk kétszer is erről. Elvileg a tanácsnak az állásfoglalását ma el kell fogadnia, úgyhogy itt is elébe megyünk a dolgoknak. Előadó úr kéri a szót, tessék. Nagyon röviden, elnök úr, úgy gondolom, mikrofon kikapcsolt közben. Igen, most halljuk. Úgy gondolom, hogy a parlament és a költségvetési szakbizottság igazi sikere, illetve az ön sikere volt ez, aki ezt a javaslatot tette, illetve ezzel a kívánsággal élt, hogy legyen ez a sor, hogy ezt a problémát megoldjuk, így lehetővé válik, hogy az egész mentőcsomagban a parlament is részt vegyen. Én nagyon sajnálom, hogy a végleges szöveget csak ma osztották ki, de hát többször is megbeszéltük ezt itt a szakbizottságban és a trilóguson is, úgyhogy nem hiszem, hogy bármi indokolhatná, hogy tovább késlekedjünk. Legyünk úttörői ennek a kérdésnek, és menjünk elébe valóban a álláspontnak. Köszönöm. Köszönöm szépen előadó úr. Akkor szavazásra bocsátom a költségvetés módosítás tervezetet, a hetes számút ki van mellette. Köszönöm, ki van ellene? Két ellenszavazat, tartózkodás, nincs tartózkodás, akkor elfogadtuk ugyanazokkal a kiegészítésekkel, mint amit az előbb említettem. Most következik a 20-as pont, vagyis az 1905-ös rendelet módosítása, fejlesztési együttműködési eszközről van szó, Kálfin úr jelentése ez. Önök előtt van az öt módosítóról a szavazási lista, az előadó kíván ezt szólni, nem kötelező nem szól. Egy tömmel szavazhatunk róla? Mindenki mellette van? Ki van ellene? Kettő. Tartózkodás? Nincs tartózkodás. Akkor elfogadtuk, köszönöm szépen. Végszavazásra is szükség van. Végszavazás ki van mellette? Ellene? 2. Barbara, ön mellette vagy ellene szavazott? Favorevole, tehát mellette. Ugyanúgy szavaztak, ez logikus is. Köszönöm. Most pedig következnek az átcsoportosítások, és megadom a szót Súrján úrnak, aztán Manka úrnak. Oui. Can you specify which uh, is el tudnám mondani, hogy melyik átcsoportosításról kell most szavazni? A 14-esről? Igen. Szerintem ez sürgős kérdés. Pakisztánt támogatnunk kell, segíteni kell, és támogatom. Így van. Igen, sürgős, sürgős segítségnyújtás Pakisztánnak. Így van. Nem, nem, bocsánat, nem. A 40-es az a szudáni. Szudán. Elnézést, nem pontosan ugyanarról van szó. Pakisztán nem Szudán, de, de valóban to, továbbra is sürgős a kérdés, úgyhogy támogatom. Igen. Hát ez a, ebben a két országban két különböző tragédia történt, de ugyanakkor ezen a nyáron történt a két tragédia, mind a két esetben sürgős a segítségnyújtás, Szudán a 40-es, Pakisztán a 49-es átcsoportosítás. Akkor először a 40-esről szavazzunk. Je vous remercie, qui contre? Ellene? Tartózkodás? két tartózkodás elfogadtuk, 49-es Pakisztánról, tehát sürgős segítségnyújtás Pakisztánnak mellette, köszönöm, ellene, tartózkodás, két tartózkodás, ezt is elfogadtuk. A 36-ossal kapcsolatban. Az előadó úr, hogyha készen van, akkor elfogadhatjuk ma. legközelebb is szavazhatunk róla. 36-os az Olaf-val kapcsolatban. Igen, támogatom. Jó, akkor szavazásra bocsátjuk a 36-os átcsoportosítást. Köszönöm, ellene. Köszönöm, tartózkodás. Elfogadtuk. Jó a többi intézménnyel kapcsolatban. A parlament C8-as elcsoportosítása. Itt van az előadó? Igen, Manka úr itt van. Tessék az előadónak, megadom a szót. Köszönöm szépen több átcsoportosásról van szó, C8-as parlament, aztán van egy átcsoportosítás, van egy kérvény, amely a sor megemelése vonatkozik, méghozzá az operatív költségek, az utazási adó operatív költségei. Decemberben volt egy kiválasztás eljárás, és nem lehetett beépíteni az eredeti költséget, és megkérem, hogy támogassuk. Köszönöm. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig szavazásra bocsátom a C8-as átcsoportosítást mellette. Ellene. Köszönöm tartózkodás. Elfogadva. Most pedig négy módosító a számbevőszék részéről. Jelentéstevő úr, négy átcsoportosítás van a számbevőszékkel összefüggésben. Az első 5%-os hor- horizontális tartalékról van szó. Ez arról van szó, olyan intézményekre vonatkozik, ahol van fordító szolgálat, erről már beszéltünk, támogassuk ezt a tartalék feloldást 5%-kal. Elnök? Rendben. Ez az egyes módosító, ugye? Az egyes átcsoportosítás kérdezi az elnök. Igen, igen, az egyes. Esetleg mutassa be a négyet, és akkor amblok szavazunk a négyről. Jó? Rendben, akkor bemutatom a négyet. A kettes, az elsőről már beszéltem, a kettes tehát. Májusban hat tagja a számvevőszéknek elhagyta a szolgálatot, hat új munkatárs érkezett, tehát ezzel összefüggő a kettes, a hármas. Arról van szó, hogy meg kell erősíteni az épületek karbantartásával kapcsolatos ez a kérdés. Nem nagy összegről van szó, a négyes. Nincs nagy összegekről szó, arról van szó, hogy az ülésekkel kapcsolatban hogyan lehet kicsit megújítani, felfrissíteni a bútorokat, a berendezéseket. Én azt szeretném, ha mind a négy pontot támogatnák. Elnök? Rendben, köszönöm. Nos, akkor jelentéstevőnk támogatja a négy átcsoportosítást, elmondta, hogy milyen motiváltságúak. Azt szeretném, ha amblokban szavaznánk. Mellette ki van a négy átcsoportistás mellett? Köszönöm, ki van ellene? Ketten, tartozkodás? Nincs. A négy átcsoportosítást, tehát elfogadtuk a szék részéről. Most, ami a gazdasági és szociális bizottságot illeti, három átcsoportosítás van. A Kobo News-ban kettőről van szó, de állítólag van még a 47-es cikkelyel kapcsolatos átcsoportosítás. Kérem előadó úr, ismertesse mind a hármat. Itt az átcsoportosítások abból adódnak, hogy a legutóbbi ülésen nem fogadtuk el őket. Itt a parlamenti nyári szünet előtti kérésről van szó, átcsoportisítási kérvényről van szó, a fordításokkal kapcsolatban. Itt a régi bizottsága és a Gazdasági Szociális Bizottság részéről van szó. Ma e-mailen kaptam meg, kedves kollégák, önök is talán megkapták ezt az e-mailt, azt az információt, amely arról szól, hogy néhány dolgot nem lehetett beépíteni, nem építettek be a Kobo News-ba. Technikai hiba következett be. Júniusban napirendre tűztük ezt a témát. Én azt szeretném, ha támogatnánk ezeket az átcsoportosításokat. Ez az, az átcsoportosítások a bizottság, a parlament, a régi bizottság, a, a, gaz, a gazdasági szociális bizottság részéről. Itt az 5%-os fordítási tartalék feloldásáról van szó. Rendben, mondja az elnök, köszönöm szépen. Ez egy tartalék, amelyet jelentéstevő úr az önkérésére vezettek be, és a tanács elfogadta ezt. Most pedig a három, át, a három módosítót szavazásra bocsájtom mellette. Köszönöm. Ellene. Tartózkodás. Tehát a három átcsoportosítást, amely a Gazdaságkészítő Bizottságot illeti, hagyottnak tekinthető. Azt hiszem, hogy a többi intézmények kapcsolatban nincsen további átcsoportosítás, két szavazás van még, a 23-as napi rendi pontunk, az épületekkel kapcsolatos politika, Holmeyer asszony jelentéstevő, asszony emlékeznek ugye arra, hogy a stokholmi épületek kapcsolatban volt probléma, és van egy építési probléma a haéti küldöttség épületével kapcsolatban. Holmeyer asszony, kérem, kedves kollégám, mutassa be ezt a két kérdést. Kedves kollégák, tisztelt elnök úr, ha megengedik, Stockholmmal kezdeném. Stockholmot már legutóbb nagyon részletesen bemutattam, éppen ezért nem fogok belemenni a részletekbe. Ha megengedik, a lényegről beszélni? Arról van szó, hogy miért kell véleményt adnunk ehhez a kérdéshez. Azért, egyszerűen azért, mert ennél az épületnél, az épület nyilván gyönyörű, nagyszerű, a leghatékonyabb energiai és technikai adottságokkal rendelkezik, csak az eljárás során szabálytalanságokra derült fény, mert néhány évvel ezelőtt egy olyan szerződést írtak alá, amelynek köszönhetően ma már nem hozhatunk döntést. Ha az épület ellen döntenénk, annyi ködbért kellene kifizetni az érinteteknek, amely elfogadható. Tehát ez a szerződés úgy készült, hogy mi igazából nem is vettünk részt benne, jóvá se hagytuk, nem kapcsolták be a költségvetési hatóságot, ez egy nagyon is problémás ö, helyzetet alakít ki. Semmilyen opciónk nincsen parlamentként. Nem kérték ki a véleményünket, éppen ezért kérem szépen elnök úr, hogy támogassuk ezt. A másodikról is szólok Haitiről, a Haitit is bemutattam a Haitivel kapcsolatban Nyilván nem volt pályázat, nem volt nagy eljárás, mert hol írjunk ki bármit, jelenleg a haiti helyzet olyan, hogy ott most nem nagyon lehet közbeszerzési ereskat indítani. Az épületek annyira megrongálódtak a földrengésnek köszönhetően, hogy nagyon sok munkatársunk lakásokban dolgozik, amíg fel nem épülnek új épületek. Azt hiszem, hogy az eljárás helyes, hogy a bizottság által alkalmazott eljárás helyes, pragmatikus, és szerintem a haiti delegáció munkáját segíti elő. Nagyon röviden az új épület 1500 négyzetméter, 44 munkahelyel, megfelelő költségek vannak a különböző építési 3,7 millió euró a teljes költség, és 50 ezer euró az előkészítés, és 187 ezer euró a volt tulajdonos kompenzálása, az első összeget a tervezésre 18 ezer eurót nem sokára folyósítanak. Szerintem ez mind rendben van, én támogatnám. Köszönöm szépen, elnök az előjelentéstevő asszony. Ezrekről van szó, nem milliókról, ugye? Néhány tolmács kolléga 3,7 millió az összeg. Igen, az 3,1, de az egyes összegek 18 ezer, tehát nem millió. Hartong, Hartong úr kérte a szót. Tisztelt elnök úr, a Költségvetési Bizottságnak döntést kell hoznia én úgy látom, hogy itt nem egészséges pénzügyi igazgatásról van szó. Egyetértek az előadóval, hogy a jövőben közelebbről meg kell vizsgálni ezeket az ügyeket. Hogy ennél az ügynél nem nagyon tudok igennel szavazni. Itt, itt szabálytalanságok történtek annak idején. Ha a kolléga ellenzi mindezt, akkor uh, ugyanazt eredményezi, mint ha mi nem értettünk volna egyet mindezzel. Deshalb haben wir die Meinung niedergeschrieben. Ezért értük, írtuk le a véleményt. Jó, köszönöm szépen. Szavazásra bocsátom. Először egy pozitív véleményt a betegség megelőzési központ épületéről, a Stockholm épületről, tehát ezt a véleményt, amit a jelentéstevő javasolt. Ki van mellette? Ki van ellene? Harton úr, Anderson asszony, ki tartózkodik? Igen, köszönöm. Hát úgy döntünk gyakorlatilag, hogy jogilag úgy döntünk, hogy nem mondunk véleményt. Viszont, tehát Stockholm esetében azt, azt döntöttük a múltkor, hogy véleményt fogadunk el, és ez a vélemény pozitív. A 179-es cikk alapján. Haiti-nál viszont sürgős kérdésről van szó és azt javasolja az előadó, hogy ne mondjunk véleményt. Ki van az előadó mellett, javaslata mellett? Köszönöm, ki van ellene? Köszönöm, tartózkodás. Egy tartózkodás. Akkor így döntöttünk. A 179-es cikket nem alkalmazzuk a helyi delegációs épületre. Köszönöm, kedves kollégák, ezzel lezárult a szavazás. Most visszatérhetünk a 11-es rendi pontra, és meg is adom a szót az előadónak. Az Európai Bizottság javaslatáról van szó, mi szerint egy intézményközi megállapodást módosítanánk a több éves pénzügyi keretre vonatkozóan, a jelenlegére vonatkozóan, annak érdekében, hogy az ITER projektet lehessen finanszírozni. Az előadónak adom a szót meg. Köszönöm szépen, elnök úr, kedves kollégák! A javaslatok az ITER projekt finanszírozására Azzal összevetve, eh, amit a Galileóval, a konjunktúra csomaggal, illetve a facilitási programmal kapcsolatban már elvégeztünk, az ITER kapcsán még sokkal bonyolultabb a helyzetünk. Az ITER projekt kapcsán eh, elmondható, hogy egy nemzetközi jellegű projektről van szó. Ha Kína, Japán, India, Oroszország, az USA és Dél-Kóra is részt vesz még ebben eh, az Európai Unió mellett, nem mondom el most külön-külön, hogy ki milyen hozzájárulással kapcsolódott bele. A tagországok és az EU bizottság súlyozása az ITER-ben újra kell, hogy ezt újra kell, hogy gondoljuk, azért, hogy az egyensúly meglegyen. A német soros elnökség alatt, ha jól, emlékszer, jól emlékszem, akkor már tárgyaltunk az iter kapcsolatos pénzügyi finanszírozási problémákról. A jelenlegi javaslat egyrészt a július 12-i tanácsi végkövetkeztetésekre alapul. A tanács pozitívan szavazta meg az ITER projekt létrehozását, és a bizottság azért kérte ezt a szavazást, mert július 27-én, 28 8-án Kadarásban, az ITER tanácsban, különleges ülés keretében kerültek megvitatásának a különleges finanszírozásnak az alapja, és az elfogadásra került a bizottsági közleményben az áll, hogy referendum szerű szavazásra került sor, és később a, a költségvetési kompetenciának, ezt szintén meg kell szavaznia. Nagyon fontos egyeztetni arról, hogy az ilyen nemzetközi jellegű projekteket hogyan finanszírozzuk, és az nem engedhető, hogy a parlamentet előzetesen ne hallgassák meg. Mindegy, hogy a stabilizálási csomagról, vagy nemzetközi, más nemzetközi projektekről mindig ugyanaz történik. Azért bonyolult itt a helyzet, mert nem pusztán a több éves pénzügyi tervezés áttekintéséről van szó, és a kettes címcsoportból 400 millió euró átcsoportosítására kerül sor, mégpedig 2012 és 2013 között a felső határ megemelésével az 1A kategóriában, és ezzel valósul meg a kompenzálás. Tehát nem csak ezért nehéz ez a kérdés, hanem történik még átcsoportosítás is. 460 millió euróról van szó a hetedik kutatási és keretprogramban. 2000 12-ben 100 millió, majd 2013-ban 360 millió kell, hogy rendelkezésre kerüljön ebből. Az átcsoportosítás ellen szólt a szakbizottság, és további 1,4 milliárd átcsoportosításáról is szó van, tehát további 540 millió átcsoportosításáról, tehát összesen 1,4 milliárd ez az összeg, és ez az 540 millió egy későbbi időpontban kerül, kell, hogy átcsoportosításra kerüljön. Az éves pénzügyi tervezés keretében Fontos, hogy a bizottság azt javasolta, hogy a tanács, a bizottság és a tanács legkésőbb 2010-ben a trialóguson fogadja el ezt a közös tervet. A tanács az állásfoglalásában még egyszer megerősítette azt, hogy az Európai Unió hozzájárulása 6,6 milliárd euró lesz 2000 20-ig, tehát ez a határ. Tehát automatikusan előtervezés történik, tehát a következő pénzügyi tervezés időpontjától 2014-től fogva szerephez jut az Európai Unió. Azáltal válik még izgalmasabbá ez a történet, hogy itt a parlamentben is különböző véleményen vagyunk, az ilyen projektekkel kapcsolatban. Van egy olyan frakció, aki egyáltalán nem támogatja az ITER projektet, és a kutatási közösséget is megosztja ez az elképzelés. Az felmerül ez a kérdés, hogy tovább finanszírozzák-e az ITER projektet, vagy pedig e, nem lehetne ezen csökkenteni. Nagyon gyakran e, mindez e, költségintenzív, és 20-30-40 eh, év múlva eh, látjuk csak meg azt, hogy az ITER projektnek milyen hatásai voltak az energiapolitikában, ez pedig a jelenlegi döntéshozatalt nem egyszerűsíti le. A bizottság azt is elmondta, hogy 2013 után éves szinten kell rögzíteni a projekt költségeit, a következő pénzügyi perspektívában pedig ezeket be kell tervezni. Az interim jelentése is utalnék. A pénzügyi tervezés áttekintésével kapcsolatban is vannak problémák hiszen ez nem csak egyhangulag kerülhet elfogadásra, illetve a rugalmasság nagyon fontos, hogy a tanács ennek kapcsán minősített többségben döntsön. Ha mindez így marad, és nem találunk rugalmasságokat, vagy más megoldásokat a tartalékokban, akkor problémával találjuk szemben magunkat. A probléma pedig a következőkben, nem tudom, hogy a bizottság ezt meg tudja erősíteni, az osztrák lapok nem csak Balakovics mezőgazdasági miniszter, hanem Pröl pénzügyminiszter is hivatalosan kijelentették azt, hogy a kettes kategória átcsoportosítását nem tudja támogatni. Azt gondolom, és mindez azt bizonyítja, hogy igazunk van, ami az eljárást, illetve a rugalmasságokat illeti illetve a bizottsági javaslatot is módosítani kell az intézményközi megállapodás kapcsán a Lisszaboni szerződés értelmében. Mindjárt befejezem, elnök úr. Azt gondolom, hogy ezt a projektet igenis meg kell nézni még egyszer, és utána teljes értékelést kell végezni a szükséges eszközök kapcsán. Izgalmas ez a dolog. A pénzügyi javaslat, illetve Mindez, amit a bizottság javaslat a 2010-es költségvetést érinti, és a további pénzügyi finanszírozási eszközöket rendelkezésre kell bocsátani 2012-ben, 2013-ban és az ezt követő időszakban. A Galileóval kapcsolatos tapasztalatokra hivatkozva és a konjunktúra csomag kapcsolatos tapasztalatokra hivatkozva nagyon fontos, hogy a jövőbeni marzsoknál ezt figyelembe vegyük. Én nem gondolom, tényleg nem gondolom azt, hogy a Költségvetési Szakbizottság ezt a javaslatot el tudná fogadni, hanem a bizottságtól azt kell, hogy várjuk, hogy a teljes projekt tüzetes ellenőrzése után, amennyiben azt gondoljuk, hogy ezt uh, folytatni kell, mivel nemzetközi projektről van szó, és az Európai Unió vezeti ezt a projektet, tehát nagyon fontos, hogy az ITER kapcsán egy átfogó, teljes körű megoldást találjunk, és ne részenként évről évre e, nehéz helyzetbe hozzuk magunkat a külön viták kapcsán, illetve ezzel veszélyeztessük a költségvetési politika más prioritásait. Azt gondolom, hogy ezzel egyértelműsíthetnénk a bizottság felé azt is, hogy ezzel nem lehet megfelelően finanszírozni az ITER-t. És fontos, hogy ne legyenek folytonos csökkentések és átcsoportosítások, például 2012-ben és 2013-ban. Azt gondolom, hogy még van időnk, és nem kell, hogy megengedjük azt, hogy a bizottság különböző lépésekre kényszerítsen bennünket. Mi szerint az elkövetkezendő két hónapban eredményre kell, hogy jussunk. Ez nincs így. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Alors, Köszönöm szépen az előadó úrnak, többen kérték a szót. A végén az Európai Bizottság főigazgatójának is szeretném megadni a szót. Köszönöm, hogy eljött, hogy mondja el, hogy mik az érzései, és válaszoljon a kérdésekre, amelyeket feltesznek a kollégák. Aglond úr, elnézést, James hasznos lenne számomra, és talán többiek számára is, hogyha a bizottság beszélne először, és ismertetné ezt a javaslatot, és aztán mi véleményeznénk az ő ismertetőjüket nem fordítva. Jó, akkor ha jól értem, James azt kéri, hogy a bizottság beszéljen először. Jó. Főigazgató úr, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nagyon szívesen felel meg a parlament kívánságainak, és újra elmondja, hogy melyek azok a fő belemek, amelyek a javaslat alapját képezik. Nem szeretnék hosszas ismertetést tartani, csak emlékeztetnék rá, hogy az Európai Unió erőteljesen kiállt az ITER projekt mellett, úgy látja az EU, hogy lehetőséget adna hosszú távon az energia ellátás problémáinak megoldására az ITER, és az Európai Unió nagyon sokat tett azért, hogy az ő területén legyen ez a létesítmény Kadarásban. Annak idején ugye Japán is jelentkezett, hogy házigazdája legyen a létesítménynek. Mint sok ö, nagy projekt, amely olyan területen létesül, amit még nem igazán tártak fel. Természetesen nehéz pontos költségbecsléseket készíteni. Ugyanakkor mindenki meg van győződve arról, hogy mennyire fontos ezeknek a költségeknek a kordában tartása, még akkor is, hogyha olyan technológiáról van szó, ami még nagyon kialakulatlan. A jelen esetben többletköltségként 1,4 milliárd euróról van szó 2020-ig. Tehát a többletköltségként megjelent összegről nagyon alapos auditálás, átvilágítás, vizsgálat készült, az ITER projekt vonatkozásában, illetve a tagállamokkal létrejött tanács vonatkozásában. Tehát mélyreható vita folyt, egy a spanyol elnökség alatt létrejött csoporton belül. A csoport konklúziója az volt, hogy valóban 1,4 milliárd eurót érdemes tervezni 2012-2013-ra. A bizottság javaslata azt célozza, hogy megtaláljuk az arany középutat az egy A fejezetben kért erőfeszítés egyfelől, ugye ami más programok kárára történne, többi projekt is munkahelyeket teremtene, meg növekedést generálna. Másfelől a szükséglet között, hogy egyfajta friss pénzt találjunk idézőjelben, ott, ahol még van ilyen pénz. Ezért a bizottság 460 millió euró átcsoportosítását, vagy újbóli rendelkezésre bocsátását javasolja az egyen belül, 120-at 2012-ben, és 340-et a következő évben. abból indultunk ki, hogy a mezőgazdasági átalakítások után 400 millió mindenképpen megmarad. Abból indultunk ki, hogy hasonló eljárással lehet majd a fennmaradó több mint 500 milliót is finanszírozni. Ezt a módszert elnök úr a meglévő intézményközi megállapodás alapján alakítottuk ki, vagyis a 0,03%-os GMP rugalmasság alapján, ami minősített többségi döntést tesz lehetővé a tanácsban. A tanács jogi vélemény ezt megkérdőjelezi, de a tagállamok elutasítják ezt a véleményt. Tehát látható, elnök úr, hogy a rugalmasság nagy vitát kelt, és szorosan kapcsolódik ehhez a kérdéshez a Lisszaboni szerződés alapján. Urgence, pas urgence. Ce que je voulais dire ici à ce propos, monsieur... le... Van-e sürgősség, vagy nincs? Ezzel kapcsolatban, elnök úr, azt akartam elmondani, hogy a baseline-nal kapcsolatban, tehát hogy milyen lesz a finanszírozási módszer. Tehát júliusban úgy tettük a javaslatunkat, hogy a költségvetési hatóság jóváhagyásá múlik majd az szeptemberben az ITER igazgatótanácsa újra összeül, és nyilvánvaló, hogy Európa partnerei felénk fordulnak majd, és megkérdezik, hogy hogyan alakul a, az Európai Unió költségvetési szervének az álláspontja. A bizottság részéről mi örülnénk, hogyha azt mondhatnánk nekik, hogy halad a munka, jó irányban halad a munka. Pillanatnyilag a tanács részéről még nem ez a helyzet. Remélem, hogy legalább a parlament jó irányba fog haladni. Köszönöm, elnök úr. Köszönöm, főigazgató úr. És most újra megadom a szót a képviselőknek, Áglond úr. Köszönöm szépen, elnök úr hosszú vitát folytattunk néhány héttel ezelőtt a liberális frakcióban. Kritikusak voltunk. Köszönöm szépen Reimernek, mert nagyon sok kritikus pontot megfelel a legtöbb kritikus pont a te általad említett problémás területeknek. Tan északi hátterem miatt nehezen értem meg ezt a kérdést. Nem tudom, hogy hogy nem lehet megfelelni egy költségvetésnek, hogyha az embernek van mázsa, vannak korlátozások, be kell tartani bizonyos szabályokat, nem tudom, hogy ennyire rosszul hogy lehet költségvetést tervezni, nem értem, és sajnos nem veszem be ezt a magyarázatot, hogy a kutatáson belül nehezen lehet előre látni dolgokat. Ahol lehet jósolni, előre látni, én nem értem, hogy miért nem tették meg. Ez a magyarázat nekem nem kielégítő. Ami a magyarázatokat illeti, azzal kapcsolatban, hogy miért vagyunk ebben a helyzetben, szerintem ez a magyarázat a mi frakciónk számára nem kielégítő. Általában nagyon könnyű jóvá hagyni azt a megközelítést, amelyet a jelentéstevőnk vezetett elő. Szeretném a figyelmet hívni arra, több mint 400 milliót veszünk el a hetes keretprogramtól. Ez nagyon sok pénz. És ha meg akarunk felelni az EU 2020-as stratégiának a kutatás innováció területén, nem hiszem, hogy ennyi pénzt el lehet venni a kutatástól. Tudom, hogy ez is kutatás, de nagyon sok más kutatási projektja van az Európai Uniónak. Ennyi pénzt elvenni és az éterbe tenni szerintem elfogadhatatlan. Olyan helyzetbe hoz bennünket, ahol ugyanabban helyzetben leszünk, mint a 2020-as stratégiával, ugyanúgy fogunk járni, mint a 2010-es stratégiával, Lisszaboni stratégiával. Ne hozzunk ismét rossz döntéseket, mint ahogy ezt megtettük a Lisszaboni stratégiánál. Támogatom Reimer megközelítését. Köszönöm szépen, kedves kollégám, Paul Rübich. Köszönöm szépen, elnök úr. Az eh, Energia és, és eh, Ipari Bizottságban arról beszéltünk, hogy az ITER egy nagyon fontos alapkutatási projekt, Természetesen több éve húzódik már ez a projekt, és még több évig fog tartani, és számunkra fontos az, hogy a meglévő ígéreteket betartsuk, és jó lenne, hogyha racionalizálnánk, és újra szerveznénk a projektet, és ekközben megtudnánk, hogy mit lehet rövid, belátható időn belül megvalósítani. Azt hiszem, hogy a jövő szempontjából ez nagyon fontos, a módosítók, amelyeket a tanács és a bizottság benyújtott pont a hetedik kutatási keretprogramnál, a CIPS-nél, vagy a mezőgazdaságnál, a mezőgazdaságnál, ahol a megújuló energiákat akarjuk támogatni, vagy a CIP programban, ahol az intelligens energiát emeltük ki. Szerintünk itt nem lehet elvenni összegeket. Éppen a gazdasági és pénzügyi válság idején 2010-től 2011-ig ugyanazokat a számokat kell alkalmazni, szükség van a folytonosságra, és az ter persze, hogyha megint helyreáll, stabilizálódik a gazdaság, persze 2014-től majd új pénzeket lehet folyósítani az ITER projektnek. Szerintem a CO2-es kibocsátási kereskedelmi rendszerben eh, az emissions trading rendszerből befolyt összegeket is talán fel lehetne használni majd az ITER finanszírozására, de nem szabad a meglévő eh, programokból elvonni pénzt. Szerintem elfogadhatatlan az, hogy kétharmadát a meglévő projekteknek nem finanszíroznánk. Szerintem a 20% túl magas, amit elvonnának a többi programtól. Köszönöm. Eyer, Gorjefeba kolléga. Köszönöm szépen. Nagyon röviden, elnök úr, nagyon röviden. Azt hiszem, alapvetően egyetértünk a jelentéstevővel, de ha megengedik, mégis szeretném elmondani, hogy ismét, és már többször fordult elő, amióta itt vagyok az Európai Parlamentnek, itt van egy nagyszerű példa arra, hogy milyen fajta merevség jellemzi a költségvetést. Ez a javaslat, amely a finanszírozása kapcsolatos nem fogadható el, nem tudjuk elfogadni. 400 millió. Hát ez a technika. 400 milliót kivenni egy pénzügyi keretből, ez a technika a tanácshoz illik inkább de ha a számveteli szempontból megnézzük, azért elég sok kérdőjel tehető mellé. Nem lehet egyik oldalon kiemelt területeket meghatározni, aztán meg azt mondani, hogy ja, most ez egy fontosabb dolog, és a többitől elvonunk pénzeket. A régi prioritások ugyanolyan fontosak, mint az újak, tehát nem lehet elvonni tőlük. 540 millió euróról is volt szó, erre szükség van erre a pénz. A bizottság azt mondja, hasonló módszerre, nos hát nyilvánvaló, hogy új javaslatra van szükség, és azt hiszem, hogy továbbra is azért kell küzdenünk, hogy több mozgásterünk legyen, több rugalmasság a következő pénzügyi tervnél. Azt hiszem, hogy jobban kellene dolgoznunk. Az az érzésem, hogy ez egy végtelen történet. Köszönöm szépen, Eider. Most pedig egy másik spanyol hang, Salvador Garriga. Pues más brevemente. Köszönöm szépen, csak nagyon röviden. Nem tudom, hogy ez a megfelelő megközelítése a költségvetés kezelésének a jövőbeni évekre vonatkozóan. Hogyha megkérdeznénk a képviselőket, hogy eladnák -e a cipőjüket azért, hogy sapkát vegyenek, akkor mindenki egyetértene abban, hogy kétszer-háromszor annyi pénzt érdemelnénk meg tehát ez egy olyan projekt, amely nagyon fontos a jövő szempontjából, a technikai fejlődés, technológiai fejlődés és az változás szempontjából is, de jelenlegi formájában nem tudjuk ezt elfogadni. A hetes kutatási keretprogramon belül nem vehetünk el pénzeket a mezőgazdaságtól, és nem hagyhatjuk a finanszírozás felét függőben. Azt gondolom, hogy ezzel nem tehetjük hitelesi a költségvetést. És mint mindig az Európai Bizottságnak meg kell menteni a tanácsot, mivel túl hamarkodott, lépése, elhamarkodott lépéseket tett a költségvetés kapcsán, elnök úr. És e, itt még sokkal komolyabb a helyzet. Mert hát nincs meg e, a középtávú áttekintő javaslat, és a számok értékelése sem történt meg még. De ebben a pénzügyi perspektívában még a több éves finanszírozási program számai szerepelnek. Hát teljes mértékben elképzelhetetlen lenne számunkra elfogadni ezt a bizottsági javaslatot. Még akkor is, hogyha látjuk, azt, hogy vannak erőfeszítések, de onnét nem lehet pénzt elvenni, ahol nincsen, tehát ne fogadjuk el ezt a javaslatot, elnök úr. Elnök úr. Tehát vagy várni kell, addig, amíg a fél éves az értékelés megtörténik, és a tárgyalásokon igenis el kell vetni az itt problématikáját, ez így nem mehet tovább. Köszönöm, még többen kívánok hozzászólni. Kérem, hogy minél tömörebben fogalmazzanak. Látom, hogy van egyfajta konszenzus, amely kirajzolódik a szakbizottságunkban. Azt gondolom, hogy elég gyorsan le lehet majd. Isabel Durand. Köszönöm szépen, elnök úr, nagyon rövid leszek. Még egy ruha hasonlattal érnék. Ugye lehet, hogy nem szeretjük az egész ITER házat, de még inkább nem szeretjük, hogyha lakásonként dobjuk össze. Nem komoly ez a javaslat új bizottság kezdte meg a munkáját, új pénzügyi keretekről tárgyalunk, a 2020-as stratégiáról, és már is egy előre menekülést tapasztalunk az ITER projekt esetében. Szerintem ez a rossz módszer, Egyébként is vitatható ez a projekt, nem szeretem, amikor a Galileóhoz hasonlítják, a Galileo érdem, érdekes, hasznos az iparág szereplői számára jövedelmező lehet, az iterről viszont semmit nem tudunk. Úgy gondolom, hogy amit itt javasolnak nekünk nem elfogadható, és valóban ezt kell mondani majd az igazató tanácsnak is. Ez egy tarthatatlan javaslat, hogyha a prioritásainkat be akarjuk tartani költségvetési téren. Köszönöm, Lavia úr! Tisztelt elnök úr, teljesen egyetértek az előadóval, de szeretnék egy további kérdést feltenni a bizottságnak. Ugyanis az, amiről most vitát folytatunk, a 2010-es kettes fejezetben 400 milliós átcsoportosítást eredményezne. Viszont van a 24-es is, ugye, a korai figyelmeztető rendszerre. A 2004-es költségvetés első négy hónapja esetében kisebbek voltak a kiadások 140 millióval, viszont 728 millióval meghaladtuk a nem várt kiadásoknál a terveket. Tehát végeredményben a kiadások 511 millió euróval magasabbak voltak, mint a tervezet. Tehát a kommunikációban egyfelől azt mondjuk, hogy többet költünk, mint amennyit terveztünk költeni, másfelől pedig 400 millió eurót elveszünk az ITER-től. Inge Gressler. Elnök úr, a nagy projektek menedzsmentje, menedzsmentje az Európai Unióban igenis hat kíván, hagy kívánni valót maga után. Ha megnézzük azt, hogy az iter re mi történt, akkor nem csak a finanszírozásra kell összpontosítanunk, ha nem kezdjük el a struktúra és változtatásokat megvalósítani, akkor még többször fogunk hasonló helyzetekkel találkozni. A Költségvetési Szakbizottság készített 2008-ban egy tanulmányt, ahol a Galileót és az ITER-t is vizsgálta és a tanulmányt készítő intézet a menedzsment konstrukciókkal, szerződésbeli konstrukciókkal nem értett igazán egyet. Tehát a bizottságtól azt kell, hogy kérjük, hogy nézzük meg az ITER struktúráit, az európai szint 55%-át adja a finanszírozásnak, mégis nincs elég beleszólása. Hát igenis bele kell tudnunk szólni az eseményekbe. hogyha nem hozunk létre egy technikai jellegű tanácsot, amely jobb tanácsokkal láthatja el a menedzsmentet, mint eddig, akkor hasonló helyzetekkel igenis fogunk még találkozni. Tehát én ellenzem a bizottság további szereperősödését. Köszönöm. Merci, James Ellis. Köszönöm, James Ellis. Én Más hangon fogok szólni, mint a legtöbb hozzászóló. A fúzióval foglalkozó létesítmény miatt a választókerületemben konzervatív európér vagyok, és látom, hogy Európa vezető szerepet játszott a világban ebben a technológiában. A zöldek másként gondolják, de úgy gondolom, hogy a fúziónak nagy szerepe lesz az energiamixben 20-30 év múlva, úgyhogy nem szabadna róla lemondani. Az ITER olyan projekt, amiben az EU részt vesz, ez egy globális projekt, az EU-ban lesz a létesítmény, az ön országában, elnök úr. Úgyhogy legyünk óvatosak, mielőtt esetleg a gyereket is kiöntjük a fürdővízzel. Szerintem ez egy komoly projekt, komoly problémával foglalkozik. Szerintem meg kellene hívni azokat az embereket, akik a projektet viszik, hogy mondják el, hogy melyek a problémák. Végeredményben az a kérdésem, hogy amennyiben a szakbizottság új javaslatot kér, és kö- középtávra utalja a dolgot, ki tudja, hogy mi lesz belőle 2013, lehet, hogy az egész projekt összeomlik. Az Európai Unió vízióját nem vállaljuk fel, egyfajta befelé forduló Európai Unió leszünk, Szerintem a fúzióval foglalkozni kell, hogyha az energiállátás biztonságáról beszélünk. Talán megkérdezhetnénk a bizottságtól, hogy mi lesz, hogyha visszatesszük a fiókba ezt az egész tervet. Köszönöm, James úgy gondolom, hogy ha brit konzervatív párt mellette van, akkor kétszer meg kell gondolni, hogy ellene szavazzunk. Még négyen kérték a szót, és lezárom a hozzászóló listát, mert nagyon zsúfolt a programunk. Kicsit gyorsan mondtam ki, kicsit elhamarkodottan, hogy konszenzus van. Úgy látom, hogy megosztottak a vélemények. Kárvály asszony. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr. Először is azt szeretném elmondani, hogy az éter egy nagyon fontos projekt, első ilyen volumenű Európában található projekt szerintem a fózió nagyon fontos Európa jövője szempontjából. És úgy gondolom, hogy a rugalmasság a kutatásban szintén nagyon fontos. minden mellett, mindazonáltal, ha megnézzük az ITER projektet, azt gondolom, hogy ez nem csak a rugalmasság kérdés a kutatásban, túlságosan korai fázisáról van szó az ITER projektnek, hogy valóban elmondhassuk azt, hogy erre a pénzre tényleg miért van szükség. Azt gondolom, a struktúrában valami nem optimális. És egyetértek Gressle kollégámmal abban, hogy meg kell néznünk a struktúrát, hogy hogyan menedzselik, hogyan kezelik ezt a projektet, nézzük meg. Mert egyrésztről nem szabad leállítani a projektet, de ha nem teszünk semmit a projekt struktúrájával, akkor ez többször be fog következni, újra és újra. Feltételeket kell szabni, alaposan meg kell nézni, hogy hogy működik az ITER, miért történik az, ami történik, miért történt, miért következett be az, ami bekövetkezett, és teremtsünk olyan feltételeket, amelyek segítségével elkerülhetőek a hasonló szituációk. Valami fajta támogató csoport, szükség lenne egy olyan szakmai csoport, amely felülvizsgálja ezt a helyzetet. Köszönöm. Handi úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Én úgy gondolom, hogy az IT e projekt nagyon fontos, és nagyszerű jövője van, hát ezt nem vagyok ebben biztos, de hatalmas gondok övezik. És nem szabad összekeverni a projekt jövőjét az eljárási problémákkal, amelyekkel ma szembenézünk. Ezt szerettem volna az elején kiemelni. Egy kérdésem van a bizottsághoz, ez egy globális projekt, az USA, Indián, India, Japán csatlakoznak hozzánk. Legyünk büszkék arra, hogy mi, mint Európai Unió, Európában tudtuk elhelyezni ezt a projektet, nem egy másik országban. Az 1,4 millió euró, amely plusz költségként felmerül 2020-ig, ez csak az európai része a többletköltségeknek, vagy pedig ez a teljes többletköltség amelyet Európaként fizetünk ki. Vannak-e lehetőségek, vagy van-e lehetőség arra, hogy a többi ország is kiveszi részét a számla kifizetéséből? Köszönöm. Köszönöm szépen, kedves kollégám, Súrján úr. Köszönöm a szót, elnök úr. Én magam is azt gondolom, hogy fontos dologról van szó, és ez a bizonyos fürdővízzel együtt a gyereket nem szabad kiönteni. Mindazonáltal egy kicsit úgy is, mint a 2010-es költségvetés raportőre, ezt a megoldást, amit itt most látunk, ezt én nem tudom támogatni. Tehát azt gondolom, hogy végeredményben az a konszenzus, amit elnök úr látott az elején, az alapvetően megvan. Emberek a, a, előterjesztésnek ezt a megoldását ez a bizottság nem tudja elfogadni, és ettől egy független kérdés az, hogy természetesen a legtöbbünk talán, és az érintett bizottságok magát a problémát látják, elfogadják, és talán helyeslik is, hogy a, a tanács előjött ebből a gondolattal, hogy 1,4 milliárdot még ehhez hozzá kell tenni. Csak az a megoldás, amivel rendszeresen találkozunk hogy a tanács a különféle új ügyeket régiek levágásával próbálja megoldani, vagy ennek megfelelő bizottsági előterjesztések jönnek, ez évről évre nehezebben és egyre nagyobb ellenállással ö, történhet. Köszönöm. Merci, monsieur le rapporteur. Dernier orateur. Köszönöm az előadó úrnak. Jensen asszony az utolsó hozzászóló. I min gruppe er der forskellige... Köszönöm szépen. Az én frakciómban különböző vélemények alakult ki az iter erre kapcsolatban. Én lelkes híve vagyok, mint James Ellis. Szerintem ez egy nagyon jó, nagyon érdekes projekt, szerintem nagyon jó az, hogy mi Európában, igen, Nagy-Britannia, nem csak Nagy-Britannia, hanem mi is egy erős pozíciót töltünk be. Hát ez egy mindent meg kell tennünk a projekt fenntartásáért. Másik kérdés a finanszírozás, és azt gondolom, hogy elfogadhatatlan az, hogy hol az egyik, hol a másik dolgot emeljük ki, hol egyiket, hol másikat nem lehet társfinanszírozni, hol a bizottság és a tanács arra kényszerít minket, hogy most pedig a többi programból vegyetek el, hogy az italt finanszírozni lehessen. Na, a helyzet egyre rosszabbodik, egyszer felül kell vizsgálni az időközi finanszírozást, ugye ez el is készül majd, remélem, hogy nem sokára látunk majd egy javaslatot, amelyel valóban látjuk a dolgokat összefüggésükben, hogy lássuk, hogy milyen finanszírozási igény van, hogy lássuk azt, hogy milyen igény van új projektekre. Az, ugye az ITER mellett ott van az Galileo, minden más, ami a Lisszaboni szerződésből adódik, megvizsgálandó, hiszen különben, ha nem így járunk el, abban a helyzetben leszünk, hogy jégtábláról jégtáblára ugrálunk, és nem lesz szilárd talaj a lábunk alatt. Köszönöm szépen, mondja az elnök. Most pedig megkérem Reimert, hogy összegezze az elhangzottakat, vonja le a konklúziókat, én is mondok néhány szót. Utána pedig mondja majd el, hogy milyen kiegészítő információkat kér a bizottságtól, és a bizottság reméljük megadja nekünk szóban, majd később írásban. Két megjegyzést tennék. Először is kicsit furcsa azt látni, hogy az Európai Bizottság a tanács nyomására eddig nem volt hajlandó egy pénzügyi terve kapcsolatos javaslatot az asztalra tenni, aztán hirtelen csak egy projektet emelt ki. Ez egy nagyon fontos projekt persze, mindenki nem támogatja bizottságban sem, de a többség támogatja. Ez a projekt jelentős, nem sok ilyen méretű, volumenű projekt van, nemzetközi világszinten, ahol az Európai Unió vezető szerepet játszana, nem sok ilyen nagy projekt van. Ugyanakkor nagyon nehéz a parlamentnek aki már hónapok óta kéri, hogy vizsgáljuk felül a pénzügyi tervet, hogy jobban lehessen alkalmazni a Lisszaboni szerződést, ezt viszont elutasították, általános kölcsönvetési okokkal indokolják, ezt bizottság és a tanács arra utal, hogy a parlament esetleg felelőtlenül akarja megemelni az összegeket, ugyanakkor amikor van egy nagyon fontos téma a bizottság és a tanács számára, elfogadja, hogy a felső határt megemeljük. Ez egy politikai kérdés. Ha megengedik, én erre felhívnám a figyelmet. Nem kicsi jelentőségű dolog ez. Nos, hát nyilvánvalóan, ami szerintem nagyon szórakoztató ebben a dokumentumban, az az, 2011 nulla a kérés, vagy kérést, az első kiegészítő kiadások 2012-től számolhatóak. Miért nem várjuk meg a jövő évet? Azért, mert 400 milliót akarnak 2010-ben elvonni az agrárbüdzséből. Hát látjuk a kísértést, és költségvetési bizottságként azért meg kell ezt tárgyalni magunk között, mert hát ha 400 milliót nem most vesszük el, az azzal a kockázattal jár, hogy az év végén a végrehajtás során a problémák, amit a út elővizsgálatot, a 400 milliót vissza kell majd fizetünk a tagállamoknak. Lesz egy felesleg, ha mondhatom. Bizottság javaslat egyik érdeme az az, hogy megtartja az európai, egy európai politikai számára az a felesleget, amelyet vissza kellene fizetni a tagállamoknak. mielőtt azt mondjuk, hogy nem, kicsit gondolkozzunk el, mielőtt elutasítanánk. Sajnálatos módon, ami a javaslatot illeti, akkor meghallgatnám, hallgatván a tisztelt kollégákat, a, akinek te elfogadja a kiadásokat, nem fogadja el a bevételt. Aki elfogadja a bevételi forrás, nem fogadja el a kiadásokat. Hát innentől kezdve kicsit nehéz a többséget megnyerni az ügy érdekében. Jelentéstevő úr, ha esetleg a záró gondolatokat megfogalmazná csatlakozom az elnököm szavaihoz, mondja Bőge úr. Az a kérdés, a, amelyet a kolléga feltett, ez a kiegészítő kérdés, a többi érintett ország hozzájárulása. Nos, hát erre vonatkozóan valóban információra van szükségünk. Szerintem fontos lenne, ha további információkat kaphatnánk az ITER projektben részvevőktől. És az, amiről itt vitázunk, nem eljárás síkérdés. Egy nagyon is politikai tartalommal töltette rendelkező valami. Ez jellemző az eljárásainkra. Amit Kavályó kolléganő mondott, ez is támogatom, az egész politika kapcsolat, amit mondott, és ha megengedik, abból indulunk ki, az James Ellis alapvetései helyesek. Az a benyomásom, hogy a többségi vélemény arra vonatkozik, hogy támogatandó projekt, és felelősséggel ö, vagyunk ezen projekt iránt, hiszen Európa játsza a vezető szerepet. Ha azonban ez a helyzet, akkor elvárhatnánk, hogy a bizottság, a tanács, miután tudja, hogy milyen problémáink vannak ezzel a pénzügyi kerettel, legalábbis előállna egy új pénzügyi kerettel, hogy szolid pénzügyi alapokra tudjuk állítani az itelt. Nem jó, hogy így morzsánként adunk egy kis pénzt az itel számára. Két-három alkalommal évente többször ki kell alkudni. Na, hát a hitelesség az, az a mi van, hogyha minden évben újra kell alkudozni? Akkor a hitelesség, hát nevetségesé tesszük magunkat, nem? Köszön, el szeretném mondani a főgazgató úrnak, hogy jelentéstevőként ugye van egy ITER tanács ülése szeptember végéig, nem hagyom, hogy ön nyomást gyakoroljon rám, és azt mondja, hogy szeptember végéig reagáljunk. Hát kérem szépen, egy pozitívabb álláspontot, vagy pozitívabb megközelítést várnék a bizottság részéről, nem ezt a cselekvésképtelenséget, ami a tanácsot jellemző. Én úgy gondolom személyesen, nem ellenzem azt, hogy egy módosított jobb javaslat alapján a novemberi egyeztető ülésen szívesen leülök egy, leülünk egy asztalhoz önökkel, és igyekszünk a tárgyalások során jó megoldást találni. De kérem szépen vegyék figyelembe azt, amit ma elmondtunk. Természetesen, amit itt hallottak, ezt első véleményként magukkal haza is vihetik a mai ülésről. Tehát nem lenne jó úgy tárgyalni, hogy szedjük ki a kettes címsorból a 400 milliót, elveszünk a hetedik kutatási keretprogramból, a végén többségre van szükségünk ebben a parlamentben. Nem lehet a többséget így megnyerni, ha így járunk el. Ha a részjavaslatok miatt meg a többséget, akkor a végén nem lesz teljes többség. A bizottságnak azt javaslom, dolgozzát a javaslatát, és egy ilyen átdolgozott javaslat alapján szívesen, adott időben tárgyalunk önökkel, és az az érdekes, hogy 2011-re semmit nem terveztek be a pénzügyi vagy közvetési sorok közé, hanem a 2010-ből pénzeket kívánnak áttenni 2011-re. A többi kérdés sajnos nyitva marad, nem tudjuk, hogy pontosan mi történik. Elnök úr, azt hiszem, hogy ebben az irányban e, járhatunk el, tehát egyetértünk azzal, hogy a bizottság egy teljes csomagot kell benyújtson. Az egész pénzügyi terv idejére vonatkozó programról van szó, nem csak az ITER-ről van szó, hanem más programokról is, amely kiderült a hozzászólók véleményéből is, hogy ezért más programok is vannak, megoldást kell találni és fel kell készülni a költségvetés egyeztetésre is, de jó lenne, ha egy pragmatikusabb, jobb megközelítést mutatna be a bizottság. A tanástól is persze ezt várjuk. Köszönöm szépen, jelentéstevő úr, köszönöm szépen, főigazgató úr. Akkor folytatjuk a témát, gondolkozunk róla. Most pedig 12-es napi rendi pont következik a napi rendben. André asszony, asszony jelentéséről kerül szó eszmecsérére az unió gazdasági irányításának és stabilitási keretének javítása, különösen az euróövezetben. Jelentéstevő asszony, öné a szó. Köszönöm, elnök úr. Fontos felélénkíteni a stabilitási és növekedési csomagot. csomagot. Én úgy érzem, hogy ez a csomag céltévesztett, hiszen a megvalósítás nem valósult meg megfelelően. Az Európai Unió működéséről szóló szerződés a 26. cikkejében rögzíti azt, hogy eh, ha kis és nagy eh, országok eh, alkotják ezt a csomagot, akkor más eljárás kell, hogy megvalósuljon. Azt gondolom, hogy ha nem sújtják szankcióval az intézmények a tagországokat a hiányos megvalósításért, akkor a stabilitási és növekedési keret teljes mértékkel haszontalan, és nem fogjuk tudni megvédeni az Európai Uniót egy további válságtól. Az eljárások ott vannak, ezeket pusztán meg kell valósítani. Éppen ezért arra sürgetem a tanácsot, hogy cselekedjen. A második aspektus, amelyről azt gondolom, hogy a stabilitási és növekedési csomag felélénkítéséhez hozzájárulhatnak a nemzeti parlamentek, tehát fontos őket belevonni ebbe a folyamatba. Megfelelő korrekciós intézkedéseket kell, hogy kialakítsanak a célok elérése érdekében. A költségvetési perspektívából tekintve mindezt a stabilitási mechanizmus kapcsán fontos a 60 eh, milliós eh, megmentési csomagra is emlékeztetni. A tagországok eh, járultak hozzá ezzel a 60 millióval a megmentéshez. Én felszólítom arra az Európai Bizottságot, hogy lépjen fel határozottabban, illetve a kiadásokat jobban ellenőrizze, hiszen garantálnia kell a megfelelő felhasználást. Köszönöm, köszönöm a jelentéstevő asszonynak. Andreasen asszony rövid, de nagyon pontos véleményt készített, amit most összefoglalt. Jörán Fern következik. Én is nagyon rövid leszek. Mm, megnéztem Andreasen asszony javaslatait. Sajnos nagyon is ellene hatnak az én frakcióm álláspontjának, illetve a stabilitási paktum megítélésé nálunk máshogy alakul, az új pénzügyi stabilizációs mechanizmus, stb. stb. Mi máshogy látjuk ezt, úgyhogy mi nem ö, szavazunk mellette, és megvizsgáljuk az elkövetkező napokban, hogy módosítót nyújtunk ebbe. Köszönöm. A többiek, igen, Gariga úr, tessék. Igen, tisztelt elnök úr, anélkül, hogy annyira messzire mennék, mint a kollega, aki előttem szólt, úgy gondolom, hogy az egyes pont nem a mi hatáskörünkbe tartozik, a túlzott deficit eljárásról nem nekünk kell nyilatkozni, hanem a gazdasági szakbizottságnak. Sokkal inkább rájuk tartozik ez a kérdés. Úgy gondolom, hogy Andrászen asszonynak igaza van, amikor azt mondja, hogy a pénzügyi stabilizációs mechanizmusra hivatkozni kellene, hiszen ennek kihatása van az éves költségvetésre és a plafonokra. Erről beszéltünk is, ugye? Én úgy gondolom, hogy az egyes pont nem elfogadható a frakciók számára, és úgy gondolom, hogy néhány módosítással a jelentés elfogadhatóvá válhat, de azt kérem, hogy a módosítók benyújtásának határidejét 15-éről 17-ére toljuk ki, hiszen a 2011-es költségvetésről 15-éig kell nyilatkozni a frakcióknak, nagyon kevés az időnk, úgyhogy azt kérem, hogy két napot még kapjunk, nagyon hálásak lennénk a 17-ei határidőért. Köszönöm akkor feljegyeztem a javaslatát, hogy 15 kerül 17-ére toljuk ki a módosítók benyújtásának határidejét. Nem ellenzem, de mivel azt terveztük, hogy a szakbizottságunkban ugye 27-28-29-én maratoni szavazást tartunk, ez azt jelenteni, hogy csak egy nyelven ellenek rendelkezésre a módosítók. Tehát nem tudjuk szavatolni a lefordításukat minden nyelvre. Ann Jensen. Köszönöm szépen, elnök úr. Egyetlen nyelvi változatban kaptuk meg ezt a jelentést, de mi tényleg 17-ére gondoltunk szintén határidőként, hogyha én egyetértek Salvador Garigával. részemről a 60 milliárd euró, amit egyetlen eszközre szállnánk, aggályos. Ez minket aggaszt. Ugye a frakcióm erre fog összpontosítani. Szí? Köszönöm szépen. További hozzászólás jelentéstevő asszony kéri a szót? Igen, köszönöm, elnök úr. Nem tudok uh, Goranra válaszolni, nem tudom, hogy mit is javasol. Ami Garika urat illeti, azt hiszem, hogy fontos akkor is, hogyha nem a mi bizottságunk hatósága vagy hatáskörébe tartozik a szankciók kérdése, fontos, hogy erről ne feledkezzünk el, mert ha nem, az egész gyakorlat, az egész dolog, amivel foglalkozunk, értemetlené válik. Ami Anni Jensen illeti, azt mondta, hogy a 60 millióval foglalkozik, és hát ez nincsen semmi gond. Köszönöm, hogy az elnök. Igen, ez költségvetési fontosságú, nagyon fontosságú téma. Ha az ECON szabizottság, ugye az illetékes bizottság, de szerettük volna, ha kikérik a véleményünket, mert mm, már adott alkalommal megvitattuk a hetes köcsvetés módosítást, amiről éppen szavaztunk, és ha az ember azt akarja, azt akarja garantálni, az eurózóna pénzügyi stabilitását akarjuk garantálni, ha azt akarjuk, hogy a május 9-én tavaly hozott döntés működőképes a pénzügyi operátorok számára is, és hogyha a politikai döntést meghozzák, ha nagyobb jelentőséggel kívánjuk felruházni ezt a döntést, akkor arra van szükség, hogy biztos legyen a rendelkezés jogi szempontból és költségvetési szempontból is. Ami a sürgősségi események nyomására történő kormány döntéseket hoz, tehát nyilván a kormányok a nyomás hatására döntéseket hoztak. Nem tudom, hogyha a május 9-i döntés nem lett volna, milyen katasztrofa lett volna, de nagyon fontos az, hogy nagyon új dologról van szó, és garantálni kell azt, hogy költségvetési jogi nyelven érthető legyen ez hogy konzidálni tudjuk ezt a rendelkezést. Ahogy többen javasolták, én azt javaslom, hogy szeptember 17-ére tegyük át, déli 12 órára módosítók leadási határidejét. Igyekszünk minél több fordítást elkészíteni a módosítókkal kapcsolatban. Most pedig köszönöm szépen a jelentéstevőnek, térjünk rá a 13-as napi rendi pontra amely az utolsó mai napirendi pont, hiszen a többi napirendi pontot elnapoltuk. Kelfin alelnök úr, jelentéstevő úr jelentése. Ez az Európai Unión kívüli projektekhez adott hitelek és garanciák veszteségeinek fedezésére az Európai Beruházási Banknak nyújtott Európai Uniós garancia. Kajankor úr, a nemzetközi ügyek igazgatója az EIB részéről itt van köztünk, ha jól értettem. Igen, itt van, üdvözöljük, köszönjük, hogy jelen van, elnök, ö, jelentéstevő úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, ezt a kérdést már felvetettük, nagyon általános értelemben korábban. Itt is nézzünk meg ma a szavazó listát szeretném bemutatni, és meg kell néznünk, hogy több kérdésre megoldást kell találni, annak érdekében, hogy el tudjuk fogadni a bizottság végső jelentését. Mink is van eddig? A bizottság javaslata van előttünk, amely alapvetően alapul egy külső szakértői véleményen, amely bizottsági javaslat meghatározza azt a keretet, amelyen belül 2013-ig lehet az EIB mandátumát folytatni. Az Európai Unión kívüli tevékenységéről van szó. Az AKC országok más megállapodást kötöttek az EIB-vel, de a többi régiót ez az új mandátum fedi le. A mandátum időközi felülvizsgálata az Európai Bíróság döntése nyomán került elő. A jelenlegi mandátum jövő év októberéig szól, 2011. októberéig, tehát az, azon időpont előtt, és remélem, hogy nem fogunk felesleges feszültséget okozni a határidőnk kitűzésével, de a tanácsa meg kell állapodni egy együttöntés eljárásban, azzal kapcsolatban, hogy hogyan lehet 2013-ig folytatni a mandátumot, vagy meghosszabbítani. Amikor a, az EIB mandátumának külső a kapcsolatos mandátumának meghosszabbításáról beszélünk, akkor fontos az, hogy nézzük meg, ugye az alelnöki munkacsoport dokumentumában találhatók információk. Michel Camdeszű úr volt ennek a csoportnak az elnöke, aki azt is javasolta, hogy hosszabb távú keretet hozzunk létre. Hogy nézzük meg, hogy 2013-on túl hogy fog kinézni az EIB. Néhány nagyon érdekes javaslatot dolgozott ki a munkacsoport elnöke, hogy hogyan lehet meghatározni az EIB munkáját 2013-on túl, és amikor ennek a mandátumnak a végéről beszélünk, figyelembe kell venni legalábbis azokat a lehetséges megoldásokat, amelyek időközi felülvizsgálat kapcsán bevezethetőek. A bizottság javaslata szerintem nagyon jó alapot képez az Európai Parlament munkájához mm, nagyon sok széleskörű véleményen alapul, nem csak az alelnöki munkacsoport véleményén és a külső szakértői munkacsoport véleményén, hanem különböző más érintettek is vannak, például a kedvezményezett országok, a civil szervezetek, NGO-k, amelyek nagyon is érdeklődőek és aktívak, amikor az EIB külső mandátumáról van szó. Az Európai Bizottság azt javasolja, egy olyan javaslatot terjeszt elő, amely jobb feltételeket teremt ahhoz, hogy koordinálni lehessen az EU és az EIB célkérdőzéseit. Ezt figyelembe kell venni, ezt az első kérdést. Amikor az Európai Unió pénzügyi karjának EU-n kívüli mandátumáról beszélünk, akkor meg kell nézni, hogy hogyan felel meg ez a pénzügyi kar a politikai célkitűzéseknek. A bizottság javaslata nagyon fontos lépést jelent abban az értelemben, hogy közelíti egymáshoz az EIB és az EU célkitűzéseit. A második dolog a bizottság javaslata. Sokkal jobb feltételeket teremt a döntéshozatal területén és a különböző EU-s intézmények és az EIB közötti döntéshozatali mechanizmusok koordinációjában sokkal jobb feltételeket hoz létre. Harmadsorban az Európai Bizottság javaslata sokkal koherensebb alapot képez az EIB EU-n kívüli tevékenységéhez. Egy horizontális, magas szintű célkérdőzéseket dolgoz ki, valamint ahhoz kapcsolódó iránymutatásokat a különböző régiókra vonatkozóan. Miután vannak magas szintű célkitűzések, ez már olyan feltételeket teremt, amelyek segítségével sokkal koherensebb politikát tud kidolgozni az Európai Unión kívüli régióban az Európai Beruházási Bank. Az EBB nagyon sok tapasztalatot, jó tapasztalatot gyűjtött össze ezekben a régiókban, és nagyon fontos, hogy használjuk fel a már elért eredményeket. És a különböző javaslatok az EBB részéről nagyon is figyelemre méltóak. Azonban vannak olyan kérdések, amelyeket figyelembe kell vennünk, amikor szavazunk, illetve a végső jelentést elkészítjük. Azt kell mondjam előzetesen, hogy a tanács vélemény eléggé konzervatív, ha úgy tetszik, a tanács szeretné, ha minden úgy menne, ahogy eddig, mint ahogy eddig, néhány az Európai Bizottsághoz kapcsolódó javaslatot dolgozott ki, de nem kíván a tanács alapvetően sokat változtatni az EBB munkának paramétereit nem kívánja mérehatóan megváltoztatni. Két fő témát szeretnék kiemelni, amikor arról döntünk, hogy milyen véleményt dolgozunk ki a bizottságunkban. Az első kérdés ahhoz kötődik, hogy mi az általános célja az EBB-nek. Akarunk-e az EBB-n belül olyan kapacitást létrehozni, amely segítségével fejlesztő ügynökséget alakítunk ki belőle. Ez egy nagyon fontos téma, amely a Kamdeszú jelentésben szerepel, amit középtávon javasol Kamdeszú, ez arról szól, hogy hogyan lehetne az Európai Unió egyik karjaként tekinteni az EBB-t, olyan karként, amely a különböző intézményi megközelítéseket hangolná össze. Ez az egyik fő kérdés. Egy erős, akarjuk-e az EBB kapacitását erősíteni? Annak érdekében, hogy ilyen fejlesztési célokat is követő ügynökség legyen. Ami az EBB-n kívüli testület létehozását illeti. Erről is van szó, de most ezen nem foglalkozunk, de ez a fő kérdés, az EBB e megerősítése ezen a területen. A második kérdés a plafonértékekhez kapcsolódik a felső határhoz, amelyen belül az EBB dolgozik a különböző régiókban az tíz új ország szerepel támogatásra jogosult országként, ugyanazokkal a felső határokkal, mint eddig. Figyelembe kell venni, hogy néhány régióban az EBB munkája aktívabb volt, 60 százalékát a felső határban kitűzött céloknak vagy összegeknek már lefették, a mandátum eh, közepe előtt. Aztán nagyon fontos régiók, ugye a szomszédsági politikához kapcsolódó régiók, ott az EBB munkája nem mindig ennyire egyetemen aktív, nem teszik lehetővé az országok. Néhány dologról szeretnék még szólni. Az első az intézményi szerep, amikor meghatározzuk az Európai Beruházási Bank prioritásait. Mire is van szükségünk? Növelni szeretnénk az Európai Külügyi Szolgálat szerepét ebben a tekintetben. Ez egyfajta intézmény, amit éppen most hoztunk létre, ugye? Az Európai Külügyi Szolgálat, ő határozná meg ezeket a célokat, és az Európai Parlament is felelős kellene legyen abban az értelemben, hogy figyelnie kellene az EBB teljesítményét az Európai Unión kívüli országokban. A második dolog, ha egyértelműbb fejlesztési célokat kívánunk az EBB elé tűzni, akkor meg kell nézni, hogy hogyan határozzuk meg ezeket. Monitorozni kell ezeket a célkitűzéseket, eredményeket. Még egyszer, ha belemegyünk a részletekbe, majd látjuk, hogy nagyon sok kérdőjel van még. Van egy másik téma, amely ide kapcsolódik, az együttműködés a többi nemzetközi pénzügyi intézettel. Ezekben az országokban általában együttműködik az EBB a világbankkal, néhány nemzeti fejlesztő ügynökséggel, hatósággal, más kereskedelmi vagy nem kereskedelmi intézményekkel, amelyek vagy a fejlesztés területén dolgoznak, vagy csak a finanszírozás területén. A Kamdelszú jelentés azt javasolja, ami szerintem nagyon is értékes, hogy hozzunk létre egy olyan platformot, amelyben a különböző donorok vagy befizetők koordinálják munkájukat az adott országban. A tanács úgy látom, hogy ezt a kérdést a jövőben kívánja részletesebben tárgyalni, de szerintem már előbb kellene erről lebeszélgetnünk, legalábbis a vita keretét ki kellene alakítani már a platformon kapcsolatban már most, mert az EBB-nek nagyon jó tapasztalatai vannak néhány régióban, ahol együtt működnek más nemzetközi és nemzeti pénzügyi intézményekkel. Egy másik kérdés, amelyet szintén foglalkoznunk kell, ez a blending, az EU támogatások és az EBB hitelek kapcsolata viszonya. Nagyon gyakran a hitelek és támogatások egybeolvadása sokkal nagyobb hatást érne el, és ezzel az EBB sokkal hat, aktívabb lehetne olyan országokban, amelyek hitelminősítése nem olyan magas. Ezek a szegény országok, és azt hiszem, hogy pontosan ezt szeretnénk elérni. Nagyon jó tapasztalatokkal rendelkezik az EBB ezen a területen is, de ha megnézzük a részleteket, azért látjuk, hogy vannak még nyitott kérdések. És ez egyik fő kérdés, amelyre oda kell figyelnünk. Vannak aztán további kérdések az átláthatósággal kapcsolatban, civil szervezetekkel kapcsolatban, a kedvezményezett országokkal kapcsolatban, a monitoringgal kapcsolatban. Aztán nagyon sok minden volt az elmúlt években. az a kapcsolatban, az adóparadicsomokban bejegyzett cégek kizárása terén nagyon jó eredményeket értek el. Tehát nagyon fontos az átláthatóság, mint említettem, a civil szervezeteknek ebben nagyon nagy szerepük van. Végül nem szeretnék kimerítően szólni a fő kérdésekről, kiemelném a főbb elemeket, amelyeket meg kell vitatnunk. Ez a kérdés Hogy lehet a kiegészítő mandátumot, vagy további mandátumokat feloldani Kettő milliárdos alap van az EBB-ben, amely tartalékba került. A bizottság azt javasolja, hogy osz, oldjuk fel ezt a ö, tartalék alapot, és az EBB akkor így ezzel a plusz összeggel is ö, tudna dolgozni. A javaslatomból áll, hogy tegyük lehetővé az EBB számára azt, hogy olyan projekteket finanszírozzon, amely a klímaváltozás elleni küzdelemben tevékenykedő cégeket támogatná. Nagyon... Having some type of balance between the... Nagyon fontos, hogy legyen egyensúly a különböző térségek között. De hogyha megállapodunk abban, hogy felszabadítjuk ezt a plusz garanciát, én ezt javasolnám, akkor azt is meg kell nézni, hogy a projektek, eh, amelyeket bizonyos tagországban finanszíroznak ezzel kapcsolatban, plusz eh, feltételekhez járulunk-e hozzá, például, hogyha a befektetési bank Kínában vagy Indiában támogat egy projektet, akkor szeretnénk eh, azt, hogy például Kopenhágában vagy más nemzetközi fórumokon ők csatlakozzanak hozzánk a harcban, vagy egyszerűen hagyjuk, hogy az Európai Beruházási Bank vezesse a projektet, projektet és mellőzzük a politikai megfontolásokat az említett országokban. Elnök úr, ezek lettek volna a legfőbb ügyek. Szoros a határidő. Szeretném felhívni a figyelmet a jelentése, amelyet majd október eh, végére készítünk el. Előtte eh, a parlamentben hét szakbizottság foglalkozik ezzel a véleménnyel. Én mindent megteszek eh, a jó koordináció érdekében más szakbizottságbeli kollégákkal, természetesen a többi érintettel szintén egyeztetnünk kell azért, hogyha visszatérünk ide a szakbizottságba, akkor a kérdéseket, amelyekre én most itt felhívtam a figyelmet, sikerüljön tisztázni, illetve megfelelő megoldást találni rájuk. Hogyha egyet tudunk érteni a tanácssal, akkor januárban plenárison szavazásra kerülhet a jelentés. Ha plusz időre lenne szükségünk az egyeztetéshez, akkor a jövő év első hónapjában kell erre feltétlenül sort keríteni azért, hogy tavaszra megszülethessen a végkövetkeztetés, és ne legyenek eh, problémáink az Európai Beruházási Bank az Európai Unión kívül. Én ezeket szerettem volna javasolni, és mindent meg kell tennünk annak érdekében, hogy zöggenőmentesen haladhasson előre ez a politikai szempontból is oly fontos ügy. Merci, monsieur le rapporteur. Nagyszerű, köszönöm szépen előadó, senki nem kíván hozzászólni, de igen, Helga. For delivering... Uh, köszönöm szépen, hogy mindezeket uh, elmondta. Úgy gondolom, hogy nagyon érdekes kérdés, hogy uh, milyen legyen az Európai Központi Banknak a beruházási politikája a jövőben, és a kofinanszírozás mennyiben valósulhat meg. Van még egy kérdés, amit szeretnék feltenni. Franciaország és Németország többé-kevésbé harcol azzal kapcsolatban, hogy politikailag szabályozzák-e az Európai Központi Bankot. Foglalkozik-e ezzel az ön jelentése? Része ez ennek a konfliktusnak, ennek a témának? Az Európai Beruházási Bank a téma, mondja az elnök úr, tehát nem a központi bankról van szó, ez azért árnyalatnyi különbség. Más nem kéri a szót, akkor köszönet az előadónak. Kiváló volt az ismertetés, és szeretném hangsúlyozni, hogy milyen komoly politikai tétekről van itt szó, ahogy az előadó is emlékeztetett rá. A bölcsek munkacsoportja, amit Kamdöszű úr elnökölt, az IMF volt igazgatója, mielőtt a bizottságnak átadta volna a javaslatait, eljött ismertetni ezt a tervet. Sok politikai tétje van ennek a projektnek, különösen olyan időszakban, ahol egyre kevésbé áll rendelkezésre a pénz, egyre drágább a pénz, erről ma délután meggyőződhetünk vagy a három intézmény megállapodik az egyeztetésen, vagy pedig az Európai Beruházási Bankot fejős tehérnek tekintve fogják használni az európai projektek finanszírozására. Az Európai Beruházási Bank hitelei külső és belső projektekre is fordítatnak, de az a háttere annak a vitának, ami az Európai Beruházási Bank jövőjéről és EU-n kívüli tevékenységéről szól. Ahogy Kálfin úr is jelezte, a fejlődő országok projektjeihez már egy csomó más intézmény is nyújt hitelt, kezdve a Világbankkal, meg egy csomó regionális intézmény, és olyan intézmények is, amelyek csak tervben vannak. Novemberben úgy tűnik, hogyha minden jól megy, politikai szempontból az Európai Unió a földközi tengeri térségért újra találkozik, és javaslat született egy mediterrán bank felállításáról, nem tudjuk, hogy jóvá is hagyják ezt a javaslatot el kell gondolkodni azon minden esetre, hogy megfelelő eszközt használjunk a megfelelő célra, mielőtt egy újat létrehoznánk, és el kell gondolkodni azon az új lehetőségen is, amit az Európai Beruházási Bank kap, e rendelet révén, vajon ez harmóniában lesz-e a többi már működő intézménnyel? Aztán, ahogy Kálfin úr említette, a feltételhez kötöttség is ott van, tehát a politikai feltételei a kölcsönöknek. Ez egy nagyon kényes kérdés. Az Európai Unió sosem volt igazán hatékony ebben. Tehát, hogy az ilyen adományok, segélyek, a fejlesztési segélyezés az EU költségvetés terhére hogyan is történik. Tehát kemény feltételeket kötünk a megállapodásainkban a partnereinkkel, de valójában nem nagyon szankcionálunk, illetve nagyon ritkán. Hogyha kölcsönről van szó, akkor ugye politikailag más a helyzet, az nem segély, az nem adomány. hivatalosan nem is nagyon indokolt, hogy politikai feltételekhez kössük a kölcsönt. És az Európai Beruházási Bank vezetői komoly szerepet játszanak, hiszen egyfajta etikai kódex szerint járnak el az ilyen kölcsönök odaítélésekor. Ezt nem lehet figyelmen kívül hagyni. Csak azért vetem fel mindezt, hogy hangsúlyozzam annak a jelentőségét, amit az előadó is elmondott. Hangsúlyozom, hogy ez a javaslat egy kicsit különleges jellegű. Látom, hogy más nem kéri a szót, ebből arra következtetek, hogy az előadó által tett észrevételeket önök osztják, Tisztelt igazgató úr, kívánja-e valamivel kiegészíteni az elhangzottakat? Um, <clears throat> I think... Elnök úr, úgy gondolom, hogy amit ön az imént mondott, és amit a jelentéstevő mondott, természetesen mindez nagyon fontos számunkra, és szeretném emlékeztetni erre a szakbizottságra, szakbizottságot arra, hogy amit az Európai Beruházási bank végez az Európai Unión kívül, az mandátum alapján történik. Tehát mi a, azt valósítjuk meg, a, ami alapján a bizottság, illetve a tanács javasol, javasol bizonyos projekteket. A politikai orientációt szem előtt tartjuk. Mert lehet, hogy ez lenne a válaszom az ön felvetésére, a feltételeket illetően. Tehát nem ugyanaz, hogyha támogatást adunk, illetve hogyha hitelt adunk például a foglalkoztatási helyzet javítása, amikor megváltoznak a bevándorlási hullámok, akkor ezzel javulnak a feltételek az Európai Unióban, illetve abban a térségben, ahová ez a támogatás jut az Európai Beruházási Banktól. Tetszett az a hasonlat, amit ön mondott a fejős tehén kapcsán. Nagyon fontos, hogy a bank és a költségvetés jól működjenek együtt, hiszen az európai adófizetőknek és a költségvetésnek egy fillérjébe se került az, amit a bank juttat az adott térségeknek, viszont a garancián és a az országokkal, az, ország, az adott országokról készített kockázati jelentések alapján nagyon fontos projekteket tud megvalósítani a bank. Amit a jelentéstevő elmondott, azt gondolom, hogy az ő megjegyzései nagyon konkrétak voltak, és nagyon örülünk annak, hogy ezekkel a kérdésekkel foglalkozunk. E, ugyanazokat a kérdéseket tartjuk központiaknak, amiket ő ami a fejlesztési kérdést illeti, ez egy rendkívül fontos terület, és csak meg tudom ismételni mindazt, amit eh, a bölcsek eh, grémiuma is eh, mondott, illetve a jelentéstevő is. Nagyon fontos, hogy a fejlesztéshez megfelelő eszközök legyenek, nem csak emberi erőforrás tekintetében, hanem a támogatásokhoz való hozzáférést illetően is, hiszen ha nem férnek hozzá az adott országok a fejlesztési összegekhez, akkor nincs értelme a fejlesztésnek. A hatékonyság felmerült többször a jelentés tervezetben. Mi úgy gondoljuk, hogy ez a szóválasztás talán nem a legmegfelelőbb, hiszen még igenis be tudjuk bizonyítani azt, hogy hatékonyak vagyunk, hogyha nincsenek forrásaink, akkor nem tudjuk ugyanis elérni azokat a célokat, amelyek rögzítése kerültek. Mindezt számokkal tudjuk alá támasztani. Ami a plafonokat illeti, az Európai Beruházási Bank jelentős erőfeszítéseket tett eh, a válságra való reagálásban az elmúlt két évben, és mindez egy eh, űrt eredményezett az összegek kapcsán, tehát ezt meg kell is majd vizsgálnunk. Ami pedig a parlament szerepét illeti, mi ezt üdvözöljük, mind ami a célok kitűzését illeti, illetve az eredmények felmérését. Lehet, hogy a gyakorlatban nehéz lehet, nehéz lesz az, hogyha a parlament ragaszkodik a szóválasztásához, lehet, hogy inkább a, megvá- a megvalósítást ránk kéne bíznia a parlamentnek a célok elérése érdekében, ami az együttműködést ér, életi, a platformok és a blending mechanizmusok nagyon fontosak, nagyon örülünk annak, hogyha önök iránymutatásokat adnak ehhez kapcsolódóan, az átláthatóság, az offshore pénzügyi központok kérdése. Önök tudják azt, hogy az Európai Beruházási Bank vezető szerepet tölt be ezen a területen, más egyéb pénzügyi intézetekkel kapcsolatban is, és eh, ez gyakran okoz nehézségeket, amikor társfinanszírozunk másokkal együtt, hiszen hogyha nem ugyanazokat a standardokat alkalmazzuk mindannyian, akkor a, um, támogatott országok panaszkodhatnak, tehát ez nem túl jó. Nagyon jó, nagyon jó lenne ezeket a standardokat egy szintre helyezni. Ami az éghajlatot, illeti éghajlatváltozás elleni küzdelmet, illetve azokat az országokat, amelyek nem hajlandóak részt venni a, a kopenhágai feltételeknek megfelelően, felhívom a figyelmet arra, hogy amikor például Kínában működünk, akkor ez azért van, nem azért van, mert a kínaiaknak pénzre van szükségük, hanem azért, mert két dolgot értékelnek. Az egyik a technikai szakértelem, ezt el is mondják nekünk, mi igenis segítséget tudunk nekik nyújtani a projektek kiválasztásában, azért, hogy értékes projekteket alakíthassanak ki, és nagyra értékelik a technikai elemzésekben nyújtott segítséget is, és mi Európai Uniós technológiát viszünk magunkkal. Tehát ezt a két pontot nagyon fontos figyelembe venni majd az ítéletnél. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. A bizottság nem kéri a szót ebben a témában, előadó úr. Leki lezárja esetleg a témát? Azt hiszem, hogy nagyon érdekes vita vár még ránk. Nagyon is egyetértek azzal, amit az igazgató úr mondott. Az Európai Unió politikájának hatékonyságáról van szó, illetve a bank EU politika végrehajtó tevékenységéről. Nyilván tudom én is, hogy nem a bank hozza ezeket a döntéseket. Fontos, hogy a parlament részt vegyen a politikák kialakításában, illetve annak megvizsgálásában, hogy a beruházási bank mennyiben járul, járult hozzá a célok teljesüléséhez ezen a területen, úgyhogy én teljesen egyetértek azzal, amit ön az előbb mondott, és szerintem ennek mentén együtt tudunk működni a jövőben. Nagyszerű, köszönöm szépen, előadó úr. Akkor ön azt javas javasolja, ami a kommunizmusban is szerepel határidőként, vagyis tervezett bemutatása október 27-én, tehát egészen addig ugye a 2011-es költségvetéssel leszünk elfoglalva, november 4-e a módosítók benyújtásának határideje, bízunk benne, hogy december 1 a végső formában elfogadjuk a jelentést, a külügyi, a gazdasági és a külkereskedelmi szakbizottság is véleményt kellett készítsen október 26-27-én, és még kettőtől kértük, hogy készítsen véleményt ugyanerre a határidőre. Hogyha más nem kéri a szót, azt hiszem, hogy a napirend minden fontos pontjával foglalkoztunk, dokumentumokat is osztottunk önöknek tájékoztató jelleggel, és elvileg egy maratoni 28-29-30-ai ülést tervezünk, ma este a koordinátorokkal döntünk, elképzelhető, hogy lesz még egy ülésünk jövő hétfő este Strasbourgban, a Strasbourgi plenáris első napján. Erről ma este döntünk, holnap délelőtt értesülnek róla. Eglund úr, egyéb témák? Köszönöm szépen, praktikus kérdés, gondolom. Lehet az Európai Globalizációs Kigazítási Alaphoz és módosítókat benyújtani, és az elnapolt témákban lehet. Matéra az, hogy nem tudom, hogy vannak-e módosítókra vonatkozó leadási határidők, ha megemlíteni őket. Jó lenne tudni. Nem határozta be úgy az elnök, nincs határidő. Amint megvan az időpont, közöljük önökkel. Köszönöm szépen, akkor ezzel lezárom az ülést. Maradjanak itt a koordinátorok, felfüggesszük az ülést néhány percre. A koordinátorok itt maradnak a teremben, hogy még negyed óráig tudjuk használni a tolmácsokat.